képviselőt, Cornelis van Balen képviselőt nevezzék ki. Az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokkal vonatkozó delegációba Jenin Hennis Plashert asszony helyett. Ha nincs ellenvetés, akkor jóvá hagyjuk. Az eljárási szabály 3-as 4-es pontja értelmében a jogi bizottság 2010. március 22-e ülésén megvizsgálta Le Grip és Kozlovski urak mentességének ügyét. Javaslatom tehát, hogy erősítsük meg ezeket a mandátumokat. Van-e ellenvetés? Ebben az esetben jóvá hagytuk társ jogalkotás. A tanács elnöke és én